So, ladies and gentlemen, dear colleagues. Hölgyeim és uraim, köszöntök mindenkit. Négy óra után 8 perccel. Azt hiszem, az lenne a legjobb, ha elkezdenénk ezt a mai ülést, ami legalábbis ma rövid lesz. Ennek a magyarázata, már ami a napi rendet illeti, az, hogy a hetedik napi rendi pont az eszmecsere eh, João Vála de Almeidával, aki az Egyesült Királyság meneti uniós küldöttség újonnan kinevezett vezetője, egy későbbi ülésre lett eh, elnapolva, hiszen még eh, a megbízó levelére vár Londonban, úgyhogy ezt a napi rendi pontot későbbre halasztottuk, ami pedig a legutóbbi líbiai fejleményeket eh, illeti, illetve a konferenciát, egy új 11b napirendi pontot javasolnék Gentilini úrral, aki a külügyi szolgálat vezérigazgatója a kelet, közel-kelettel és Észak-Európával foglalkozó osztály vezérigazgatója, és ezért a holnap ülést meg is hosszabbítjuk egy óráig, ha ezzel mindenki egyetért. Rendben. Akkor a napi rendet így ebben a formában elfogadtuk az elnöki közlemények. Igazából egy közleményem, egy bejelenteni valom volna. Ha valaki itt ül, főleg amikor vendégeink vannak, akkor nagyon zavaró, hogy ez az ajtó fél percenként kibecsapódik, mert nagy a mozgás itt a teremben, az ember kibejárkál, nem igazán lehet így koncentrálni, és ez zavarja az előadókat is. Ezért úgy döntöttünk, hogy ha eszmecserét tartunk vendég előadókkal, akkor ezt az ajtót bezárjuk, és azt kérjük az emberektől, hogy az oldalsó ajtókon távozzanak a teremből. Ez így jobb lesz a vendégek számára is. Ez ugye minden ülésen van így, amikor előadóink vannak. Ez az új szabály. Rendben. Bütikófer úr. Arra szeretném kérni, hogy tegyen egy másik bejelentést is az alelnökökkel kapcsolatban, ha lehetséges. Nos, bár csak tudnék többet mondani az alelnökeimről, egyelőre csak egy alelnök van, ezt egy, a kérdést egy koordinátori ülés napirendjére tűztem. Fél ötkor kezdődik az ülés, és csak annyit mondhatok, hogy a különböző frakciók, ha lehet, működjenek együtt azért, hogy megoldást találjunk, ugyanis ez így fenntarthatatlan. Nyilván megvan az oka annak, hogy miért vannak a szakbizottságokban alelnökök. Lehetséges kell, hogy legyen az, hogy találjunk egy hölgyet, nem lehet ez annyira nehéz. Mind a három frakció szempontjából valamit tennünk kell. De igazából ezt a koordinátorok szintjén szerettük volna megvitatni Bazescu úr, ez pedig fél óra múlva kezdődik a koordinátori ülés. Addig is úgy döntöttünk, hogy ha ez a szakbizottság nem képes megválasztani az alelnökeit, akkor felkérjük azokat a tagokat, akik legrégebb óta tagjainak a szakbizottságnak, ők elnököljenek. Ha én nem vagyok itt, nem, Reinhardt, már ellenőriztem, régóta vagy itt, de vannak olyanok, akik régebb óta. Igazából mind a három legrégebbi tag a néppártból van, ami szintén nem megoldás, és egyébként mind férfiak, tehát ez sem visz bennünket előbbre. Tehát ezt a pontot később fogjuk megvitatni. A hármas napi rendi pont, elnöki közlemények a koordinátori döntésekkel kapcsolatban. Az eljárási szabályzat 214-es szabálya értelmében az AFET december 4-én, 9-én, január 9-én és 10-én megtartott koordinátori ülésének döntéseit feltöltöttük az AFET honlapjára, és hozzá csatoljuk őket a mai ülés jegyzőkönyvéhez. Negyedik pont, elfogadhatjuk a november 6-án, 7-én, valamint november 25-én megtartott ülésünk jegyzőkönyvét. Ha nincs ellenvetés, akkor azt javaslom, hogy ezeket változtatás nélkül fogadjuk el, és most elérkeztünk az ötös napi rendi ponthoz. Egy vélemény megvitatása az Unió és a Belarus köztársaság közti jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről, és minden további nélkül meg is adnám a szót az előadónak, Petras Austraviciusnak. Köszönöm, elnök úr. Valóban ez egy megold, megállapodás az Európai Unió és a most még Belarus köztársaság között. Remélhetőleg ez lesz eh, az ország neve a jövőben is. De tisztelt kollégák, emlékeztetnem kell mindenkit arra, hogy ez a két megállapodás, ha megengedi, akkor eh, a két megállapodásról ismertetném az álláspontunkat, hiszen ez gyakorlatilag ugyanabba a kategóriába tartozik a visszafogadásról szóló megállapodás, valamint a vízumkönnyítésről szóló megállapodás. Tehát ez a két megállapodás a keleti partnerség hatáskörébe tartozik. Tavaly ünnepeltük ennek tizedik évfordulóját, és a cél itt az állampolgárok mobilitásának előmozdítása biztonságos környezetben, a vízum könnyítési, illetve visszafogadási megállapodás által. Tisztelt kollégák, fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy Belarus egy olyan állam, amely a keleti partnerségben lassan mozdul előre. Igazából nincsenek különösebb megállapodásaink, fejlemények a keleti partnerség tekintetében Belarus és az Unió között. Ugyanakkor a 2011. februári tanácsi határozat értelmében 2014-ben aztán elkezdődtek a tárgyalások, öt évbe telt, hogy ez a két megállapodás létrejöjjön, és elértünk bizonyos haladást. Főleg, ami a megállapodás jogi aspektusait illeti, nem feltétlenül ideális a helyzet a Belarusban mondanom sem kell, hogy a megkönnyített mobilitási rendszer az Európai Unió és a Belarus köztársaság között szeretné előmozdítani az emberek közti kapcsolatok kiépítését, mi ezt nagyon is támogatjuk, és úgy gondoljuk, hogy ez több eredménnyel szolgálhat, és a belaruszi állampolgárokkal való viszonyt is javíthatja. A politikai helyzet továbbra is bonyolult, elég bonyolult ebben az országban. A közelmúltbeli választásokra 2019. novemberében került sor, és nagyon sok bírálat érte az országot. Az erről készült jelentések megtalálhatók a különböző nemzetközi szervezetek honlapjain. A nemzetközi standardok, ami az alapvető szabadságjogokat, az emberi jogokat illeti, továbbra is hiányosságokat mutatnak, és a politikai ellenzék továbbra is nagy nyomás alatt áll a Minszki rezsim részéről. Meg kell említenem azt is, hogy egyes uniós tagállamok még mindig bírálatokkal illették a nukleáris biztonsággal kapcsolatos belaruszi politikát, az osztravéci atomerőművet az elkövetkezendő hónapokban fogják befejezni, ez azonban nem felel meg a legmagasabb uniós nukleáris biztonsági előírásoknak. Ugyanakkor erre tekintettel és figyelembe véve azt hogy szeretnénk kiépíteni a kapcsolatokat az emberek és az országok között. Úgy gondolom, hogy támogatnunk kellene ezt a két megállapodást, nevezetesen a vízumkönnyítés és a visszafogadás témájában kötött megállapodásokat. Ezek, ahogy említettem, összetartoznak, ugyanitt szükséges jogi feltételek biztosításáról van szó. Kérem ezért a támogatásukat a két véleményhez, ugyanis a bizottságunk csak egy véleményt készít, a LIBE kollégák azok, akik a végső döntést meghozzák, és ezzel a rövid prezentációmat szeretném is lezárni. Szeretném kérni önöket arra, hogy az egyetemes alapvető szabadságjogok, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása és az különböző szabadságjogok tiszteletben tartását támogassuk. Ezeket a szabadságjogokat biztosítani kell az Unióban és Belarusban egyaránt. Köszönöm. Köszönöm, kedves kolléga. Az ötös és hatos napi rendi pontról elmondott beszámolóját. Kérdezem a kollégákat, hogy kívánnak-e hozzászólni e két napirendi ponthoz. Az árnyék előadók szeretnék, gondolom, először kérni a szót. Sandra Kálnyete. Köszönöm Petrus Austraviciusnak a két véleményt. Támogatom azt, hogy a vízumkönnyítést adjuk meg. Ez egy első rész lépés, mielőtt a teljes vízumliberalizációt megadnánk, amit Grúzia, Moldova és Ukrajna állampolgárai már élveznek. Nagyon támogatom azt is, hogy az emberek közötti kapcsolatot erősítsük meg, ez fontos, különösen abban a helyzetben, amikor az ellenszék Belarusban nagyon szorongatott helyzetben van. És nincsenek szabad és méltányos választások. Ilyenre még nem került sor. Annak dacára, hogy az EBESZ és az ODIR ajánlásokat fogalmazott meg e témában. Sőt, e háznak a tagjai is már felkérték erre a hatóságokat Belarusban. Ami pozitív, az az, hogy egy stratégiai lépés lenne ez szintén arra is, hogy Oroszország stratégiai befolyását Belarusban csökkentsük, meg akarja osztani Moszkva a lojalitást Oroszország és az EU között, de hogyha az orosz befolyás erősödik, akkor politikai függetlensége az országnak nagy mértékben csökkenhet. Támogatom, és kérem a többi kollégát is, hogy támogassák a két ajánlástervezetet, a két véleménytervezetet. Köszönöm Szendre Kányétének az SZND részéről. Neuser úr az árnyékel adó, de nem látom itt. Valaki más kíván helyette felszólni, nem? Akkor a zöldek, Fiola von Cremonta Uadel parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, köszönöm Petrásznak a véleménytervezeteket. Mi zöldek természetesen támogatjuk, és mellette vagyunk a vízumkönnyítési megállapodásnak, Azonban nem értünk egyet azzal, hogy ezt összekapcsoljuk a visszafogadással és az erről szóló megállapodással. Általánosságban az álláspontunk az, hogy könnyítsük meg a vízumok kiadását, hiszen, ahogy Sandra is mondta, az emberek közötti kapcsolat nagyon fontos, különösen az átlagemberekre, a diákokra gondolván, nekik fontos az a lehetőség, hogy bejuthassanak az EU-ba, és sokkal könnyebben kapjanak Schengeni vízumot, egy sokkal egyszerűsítettebb módon, mint ahogy azt jelenleg tehetik. Tudjuk azt, hogy az állampolgároknak első kézből kapott tapasztalatra van szüksége arról, hogy hogy élnek az emberek az EU-ban, illetve Sandra megemlítette azt is, hogy az Orosz Föderáció kísérletet tesz arra, hogy, ha mondhatom így, újra egyesítse a Belarus köztársaságot az Orosz Föderációval, tehát ebben a, ennek a fényében még fontosabb az, hogy elismerjük a fejleményeket, és azt, hogy az Európai Unió és Belarus közötti kapcsolatok javultak. Úgyhogy természetesen támogatjuk ezt az állásfoglalást. Köszönöm. Köszönöm. Thierry Mariani szeretne hozzászólni? Köszönöm, elnök úr. Frakciónk természetesen támogatja ezt a két megállapodást ami az visszafogadás kérdését illeti a francia parlamentben például annak idején Belarus olyan ország volt, amely tökéletesen együttműködött, soha nem volt visszafogadásra kapcsolatos probléma. A vízum megállapodást illetően valamennyien egyetértünk abban, hogy a demokrácia fejlesztése úgy is történik, hogy a személyek mozgását cserét megkönnyítjük, ezért csak támogatni tudjuk a vízumokkal kapcsolatos egyszerűsítést egy észrevétellel minden esetre a megállapodást már régóta aláírták, hogy a jelentéstől is elmondta. Nem tudom, hogy ki a felelős ezért a belarusz fél, vagy az európai fél-e, mert több hónapja megtörtént ez az aláírás, és felvetődik a kérdés, hogy milyen ára lesz a vízumoknak, Február másodikától növekszik a vízumok ára. A belorusz nagykövet beszédében az aláíráskor feltette a kérdést, hogy nem lehetne 60 eurós továbbra is a vízum ára, amely a megállapodás aláírásakor volt az ára a vízumnak. Hát 20 euró nem nagy pénz, de a diákok számára, akik Európába akarnak látogatni, nem elhanyagolható különbség. Elnök úr, tehát támogatjuk a két jelentést azzal a kívánalommal, hogyha lehetséges lenne, hogy mivel nagyon hosszú időt vett igénybe a szöveg kitárgyalás, jó lenne, hogyha a vízum árát 60 euróban lehetne befagyasztani. Thank you, perhaps. Köszönöm. Talán vissza tudunk térni egy pillanat múlva a kérdésére. A bizottság képviselőnek vagy Petrasznak adnám meg a szót, de először kérem még az ECR frakció képviselőit, hogy jelezzék, ha szeretnének hozzászólni. GUE-től valaki? Nem? Európai Bizottság? Nem, először még vannak e, képviselők, Mihály Gáler. Köszönöm, elnök úr. Természetesen én is támogatom ezt a két javaslatot, és azt hiszem, hogy politikai szempontból is együtt értünk, hogyha csak a rezsimről lenne szó, akkor egy ilyen prémium nem lenne alkalmas, de hát Petras beszélt arról, hogy milyenek voltak a választások, és a 90-es évek legsötétebb oldala volt ez, és furcsa magatartásmód a legutóbbi tüntetések alkalmával, amikor arról volt szó, hogy az ellenzék is demonstrált ezen orosz átvételi kísérletek ellen, akkor hagyták, hogy tüntessenek, de néhány héttel később a keresztény demokraták hálózata most megint 30 napot kapott felfüggesztve, tehát még nem hajtották végre ezt az ítéletet, mert ezen az engedély nélküli tüntetésen vettek részt, amely ugyan használt a rezsimnek, hiszen az orosz kísérletek ellen a rezsim is fel akart lépni. Azt hiszem, hogy párhuzamosan ezzel a folyamattal világosan ki kell mondanunk, hogy azt várjuk, hogy az ellenzékel szembeni elnyomás végre abba marad. Ami a vizumárát illeti, ezt én is fel akartam vetni. Én azt hallottam, hogy februártól 80 euróra megy fel a vizumára hát ez nem könnyítést jelentene a gyakorlatban, éppen az ellenkezőjét, egy megnehezítését a vízum kérelmezésnek. Ezért érdekelne, hogy a bizottság illetékese e, tudná az irányban felvilágosítást adni, hogy lehetne kivételt tenni, mert ez a költséges semmiképpen sem megfelelő. Vielen Dank. Further speakers? Köszönöm. Kívánna más felszólalni, nem? Van valaki az Európai Bizottság vagy a Külügyi Szolgálat részéről jelen a teremben? Általában itt vannak. Vagy itt vannak, de nem akarnak beszélni? Kérem, azonosítsák a személyüket. 60 eurós, 80 eurós kérdésünk van. Ki felelős ennek a megválaszolásért? Ön tud válaszolni? Nagyszerű. Hát ha a bizottság nem képes és nem akar, akkor Petresz. Ki más? Hát a bizottságot vagy a tanácsot és az ő képviselőket nem tudom pótolni, de amennyire én tudom, miután vízum könnyítésről beszélünk, nem liberalizációról, ez két különböző dolog, és mivel ez az első lépés mindkét fél részéről, a Belarus által elfogadott ár 35 euró. Tehát 3-5-35 euró. Ez egy jelentős csökkentés, amiben sikerült megállapodnunk, bár még a 35 eurós ár is elég jelentős az átlag Belarus számára, ahol körülbelül 300 eurós az átlag fizetés. Mindazonáltal 35 euró azok számára, akik az elfogadandó rendelet értelmében fogják majd megkapni a vízumot, és akik jogosultak lesznek arra, hogy 90 napot tartózkodjanak bármely 180 napos időszakon belül az érintett országokban, az Európai Unióban. El kell ismételnem, hogy nem fog a Dán királyságra, Írországra és az Egyesült Királyságra vonatkozni ez a megállapodás, tehát e három ország kivételével azt hiszem, hogy egyébként elfogadhatjuk, és még egy utolsó megállapodás, megjegyzés, miért öt éven keresztül tárgyaltunk Belarusszal erről a témáról, hát mindkét oldalt meg kell kérdezni erről. Voltak olyan rendelkezések, amelyeket az Európai Unió nem tudott elfogadni, bár a belarusz fér kérte. Köszönöm szépen, Petrasz. Arról tájékoztattak, hogy a külügyi szolgálattól érkezett hölgy szeretne beszélni. Anne Longuel vagyok, a külügyi szolgálat Belarusért felelős tisztviselője. Ugyanezt a kérést kaptuk a belaruszi hatóságoktól, mint a bizottságtól, hogy befagyaszthassuk a vízumdíjakat 60 eurónál. Bizottsági kollégáink azt mondták, hogy a tanácsi vízumokkal foglalkozó munkacsoport ülésen meg fogják ezt vitatni, ezután az ülés után tudunk további részlettel szolgálni a kérdésről. Természetesen a meglevő jogi kereten belül felül fogjuk vizsgálni a helyzetet. Köszönöm. Köszönöm. Bárki kíván-e hozzászólni? Nem? Akkor nézzük a menetrendet. Módosítók benyújtásának határideje február 3, az AFED-ben 19-én szavazunk szintén februárban, a felelős Libe szakbizottságban március 30-án fognak szavazni róla, a plenárist pedig még nem tudjuk. Ahogy bejelentettem, ma nem kerül eszmecserére Sorzsáó elmédával. Ezt egy másik alkalommal fogjuk megtartani, úgyhogy most a koordinátorok ülése következik. Ez azt jelenti, hogy kérem csak azok a személyek maradjanak az ülésteremben, akik jogosultak ezen részt venni.